Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen! Kedves kollégák! Egy kicsit, egy kis figyelmet szeretnék kérni. Csütörtökön mindenki türelmetlen szokott lenni, hogyha nem kezdünk időben, jó lenne, hogyha ma időben tudnánk elkezdeni a szavazást. Kedves kollégák! Ügyrendi felszólalás következik. Kérem, mondja el Dartmouth úr, hogy mely cikkre hivatkozik. Um, thank you, chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. A 11-es cikk 3-as bekezdése értelmében szeretnék ügyrendi felszólalással élni. Jackie Foster tegnapi felszólalásából világos, hogy Corbett úr, Ferhofstadt úr szerepét szerepével kapcsolatosan félretájékoztatott a Brexit kapcsán. Nagyon súlyos ügynek tartom ezt, kikapcsolódott a felszólaló mikrofonja. Elnök, kedves kolléga, nem kezdhetünk neki újra a tegnapi vitának. Egy további ügyrendi felszólalás. Wolf úr. Wolf. Thank you. Wolf képviselő. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hálás vagyok, hogy megadta a szót a 184-es és a 198-as cikkre hivatkoznék. A 198-as kapcsán szeretném azt kérni, hogy ön elnökként vesse fel, hogy hozunk létre egy szakbizottságot, amely a szaudarábiai szerepvállalást vizsgálja Jemenben illetőleg az EU-s projektek finanszírozását Szaudarábiában. Jemenben a kolera járvány most már egy millió embert érint, nap mint nap több száz gyermek hal meg. Szaudarábia pedig úgy döntött, hogy blokkolja az ország kikötőit, légikikötőit, és nem teszi lehetővé, hogy a megbetegedett gyermekek orvosi segítségben részesüljenek. Az EU-nak kötelessége, hogy foglalkozzon a jemeniek szenvedésével, 198-as cikk értelmében szeretném megfogalmazni a kérésemet. Az ügyrendi kérdésre kérem térjen rá, nem? Nincs ügyrendi kérdés? Jó, akkor Papadimulis úr. Papadimulis úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tegnap Görögországban egy több ember életet követelő áradásra került sor, a természeti csapásra Atén külvárosában került sor, már 50-en életét vesztett, életüket vesztették. Abból indulok ki, hogy az Európai Parlament és az egész Európai Unió szolidaritást mutat majd a görög néppel szemben, akit ez a katasztrófa érint. És remélem kifejezésre juttatja együttérzését. Azt javasolnám elnök asszony, hogy tartsunk egy perces néma tiszteletadást. Ezzel adózzunk az áldozatok emlékének. Köszönöm szépen, ma sajnos erre nincs lehetőség, de egy dolog teljesen egyértelmű. Mindannyian egyet, együtt érzünk a természeti csapások áldozataival és hozzátartozóikkal. Súlyos emberi katasztrófákról, ta- tragédiáról van szó. Köszönöm szépen, hogy megemlékezett az áldozatokról. Köszönöm azt is mindenkinek, hogy mindig síkra szállunk a kisebbségekért, és gondoskodunk a kisebbségek védelméről. Ez mindig nagyon fontos kérdés az Európai Parlament szempontjából mindig fogla- kiemelten foglalkozunk ezzel a témával. Köszönöm szépen, hogy felhívta a figyelmet erre, de ha megengedik, akkor most térjünk át a napirendre. Még több ügyrendi kérdés, Langen úr parancsoljon. Elnök asszony, szerettem volna tájékoztatni a plenárist arról, hogy, csütör, hogy kedd délután, amikor a Máltai jogállamiság helyzetéről vitáztunk, akkor Gigold kolléga hozzászólása után megzavarták Máltán a live élő közvetítést. 28 kolléga felszólalása így nem volt követhető Máltán, ezt botránynak tartom, és kérném szépen, hogy az elnökség vizsgálja ki ennek az okát. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönöm a tájékoztatást. Úgy látom, most már senki többet nem kér szót ügyrendi kérdésben. Az elnök a GUE, megkapta a GUE frakció kérését, miszerint Miszerint Sérdeván kollégát kinevezzük az ECON szakbizottság tagjává, ha senki nem él ellenvetéssel, akkor megerősítve, megerősítettük, jóvá hagytuk ezt a kinevezést. Most következik a szavazás. Először is egy közös állásfoglalási indítvány következik öt frakció részéről, mégpedig a szudáni véle, véleménynyilvánítás szabadságával kapcsolatosan. Hetes módosító név szerint